Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar la sesión con el punto duodécimo. Tízes napi rendi pont következik. Jó napot kívánok! A horvát elnökség prioritásai lesz a témánk a privát szférához való jog, illetve az adatvédelem az elektronikus kommunikációban lesz az egyik fő témánk. Szeretném Josip Bilabert köszönteni, aki infrastruktúrális és közlekedési miniszter, minisztérium államtitkára. Gyakorlatilag ez az a minisztérium Horvátországban, amely az adatvédelemmel, a személyes adatokkal és az elektronikus kommunikációval is foglalkozik. Ugye itt most a privát szférához való jog lesz a téma Horvátországban, a tengerjogi, infrastruktúrális és közlekedési minisztérium az a, az illetékos hatóság, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, miközben a belügyminisztérium és az igazságügyminisztérium foglalkozik a az adatvédelemmel, tehát ők a Libében a következő héten, a jövő héten fognak az adatvédelmi kérdésekről előadást tartani. Az elektronikus kommunikációban éppen illetékes jogszabályt 2010-ben fogadtuk el, a bizottságban 2017-ben pedig a LIBE szakbizottság egy állásfoglalást fogalmazott meg a plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásról. Hogy egy kicsit tovább bonyolítsuk a dolgot, a telekommunikációs munkacsoportban nem ugyanazok dolgoznak, akik a GDPR-ral foglalkoznak. Úgyhogy különböző ö, szakbizottságok, különböző ö, elnökségek foglalkoztak ezzel a témával, és sajnos decemberben a finn elnökség alatt nem sikerült megállapodásra jutni, úgyhogy a horvát elnökség saját prioritásait kívánja most ismertetni ezzel a fontos témakörrel kapcsolatban. Azt is tudnunk kell, hogy Sánchez Gordona főügyész egy fontos témában az adatok megőrzésével kapcsolatban kiadott egy állásfoglalást, úgyhogy most önnek fogom megadni a szót. Szeretném önt köszönteni, és meghallgatjuk a prezentációját. Ezután pedig majd meglátjuk, hogy milyen kérdések fognak érkezni. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt! Köszönöm szépen! Chair, the members of the committee, good afternoon everybody. Tisztelt Alelnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy eljöttek ma ide, és érdeklődést mutatnak a horvát soros elnökség programja iránt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a horvát tenger tengerügyi, közlekedésügyi és infrastruktúrális elnökség, valamint a soros elnökség részéről bemutathatom önöknek a horvát soros elnökség programjának azon részét, amely a telekommunikációra és az információs társadalomra vonatkozik. Josip Bilevernek hívnak, és államtitkár vagyok az imént említett minisztériumban, és többek között telekommunikációs szakpolitikákkal is foglalkozunk. Anyanyelvemen horvátul készítettem elő a beszédemet, úgyhogy most horvátul folytatom. Mint ahogyan önök is tudják, a horvát soros elnökség egy olyan időszakban érkezett, amikor az Európai Unió nagyon nagy kihívásokkal küzd, egy intézményi és törvényhozási ciklus elején járunk. Négy fő prioritásra épül a programunk, amely összhangban van a tanács 2019-től 2024-ig terjedő új stratégiai agendájával, valamint a soros elnökségi trió prioritásaival. Ezt a triót Románia, Finnország és Horvátország alkotják. Az elnökségünk jelmondata erős Európa egy változásokkal teli világban. Ahogyan mondtam, négy fő prioritásunk van. Egy Európa, amely fejlődik, egy Európa, amely összekapcsol, Európa, amely véd, és Európa, amely befolyással bír a világban. A szakbizottság szempontjából jelen szakbizottság szempontjából a polgárokat védő Európa, prioritás, a legfontosabb, illetve a telekommunikáció szempontjából az Európa, amely összekapcsol prioritást említeném. Elsősorban a szakbizottság érdeklődési körébe tartozó témákat említeném most. Ide tartozik elsősorban az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet. Ez az egységes digitális piacon biztosítandó biztonságot hivatott megteremteni, illetve a belefektetett bizalmat hivatott elősegíteni. Eredetileg az általános adatvédelmi rendelettel a GDPR-ral el, együtt lépett volna hatályba ez a rendelet, de ez sajnos nem történt meg. A GDPR-ral kapcsolatos munka lezárult, már a végrehajtás szakaszában van, viszont a hírközlési adatvédelmi rendeletet nem sikerült lezárni. Mi vagyunk az ötödik soros elnökség, amely ezzel a témával foglalkozik. Az előttünk járó elnökségek nagyon nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások, köszönöm nekik az eddig erőfeszítéseket. Külön kiemelném a fénysoros elnökség erőfeszítéseit, amely megpróbált elérni, hogy egy általános álláspontot kialakítson a tanács, sajnos ezt azonban a koreper ülésen nem sikerült elfogadtatni. Ez azt jelenti, hogy most újra meg kell nyitni a nyitott kérdésekről szóló tárgyalásokat, és meg kell próbálnunk így elérni valamilyen megállapodást. Ahogyan önök is tudják, azonban ezek a nyitott kérdések egyáltalán nem egyszerűek. A rendelettervezet nagyon alapvető kérdéseit érintik, ilyen a GDPR-hoz fűződő kapcsolat, illetve annak tisztázása, hogy hol ér véget a GDPR és hol kezdődik az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet hatáját tekintve. Továbbra is Nyitott kérdés a megengedett adatfeldolgozás alapjának megteremtése, valamint a végberendezésekre vonatkozó nyitott kérdések, különösen ami a sütiket, a kukikat illeti. Emellett a az intézményi kérdések sem tisztázódtak még teljesen, abban az értelemben, hogy különböző tagállami szervek lehetnek felelősek a rendelet végrehajtásáért. Ezek a aztán vannak olyan kérdések is, amelyek csak az eszmecseré során merültek fel, és vannak olyanok, amelyek mindvégig viták tárgyát képezték, ilyenek például az adatfelhasználás a bűnözés elleni küzdelemben, illetve a gyermekekkel való szexuális visszaélést tartalmazó internetes tartalmak eltávolítása. Láthatja, láthatják tehát, hogy nem egyszerű a helyzet, mindent megteszünk az elnökség részéről, hogy ezeket a kérdéseket megoldjuk. Hiszen végeredményben azt hiszem mindannyian ugyanazt a célt követjük, olyan előírásokat szeretnénk, amelyek biztosítják a magánélet védelmét a polgárok számára, egyértelmű normákat teremtenek és jogbiztonságot mind a polgárok, mind az ipari szereplők számára is, akik számára nyilván meg kell hagyni a kellő mozgásteret az innovációhoz és a fejlesztésekhez. Ami a többi témakört illeti, továbbra is együtt kívánunk működni majd az Európai Bizottsággal abban, hogy megteremtsük az összekapcsolódást, illetve az egységes digitális piacot. Ebből a tekintetből az 5G hálózat létrehozása az egyik prioritásunk, nagyon jelentős előrelépéseket ért el itt a finsoros elnökség, ezeken az alapokon kívánjuk folytatni a további munkát. Vannak új kezdeményezések is, ilyen például a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kezdeményezés. Várjuk, hogy az Európai Bizottság első nyilatkozatát közé tegye, várhatóan ez egy fehér könyv lesz, és utána megpróbáljuk megteremteni a megfelelő irányt a jogalkotás számára ebben a témában is. Nyilvánvalóan az összes kezdeményezésnek összhangban kell lennie az úgynevezett Green Deal-en és azzal a törekvésünkkel, hogy átálljunk az éghajlati értelemben semleges gazdaság kialakítására. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen a felszólalást, ami nagyon konkrét volt, és nagyon rövid, érthető. Itt vannak ezeknek a témáknak a jelentéstevői Zippel asszony az egyik, meg is adom majd a szót először neki, és a koordinátoroknak, utána pedig az árnyékjelentéstevőknek, tehát a parlamenti képviselőknek. Zipperül asszony először a szó. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a horvát elnökségnek a bemutatót. Vissza kell utalnom néhány eh, eh, dologra, amit ma délelőtt hangzott el. A parlamentet azzal vádolták, hogy amikor is a terrorista tartalomról beszélünk, vagy az e-bizonyítékokról, eh, hogy blokkoljuk a témákat, és túlságosan el vagyunk késve. Ami nem igaz, mert komoly munkát végzünk másrészt. Soha nem hallottam, főleg nem a bizottságtól kritikát, a tanácsal kapcsolatban, ők pedig sokkal lassabbak, és ezzel most nem a horvát elnökséget szeretném kritizálni, hanem a tagállamokat és a tanácsot úgy, ahogy van. Ahogy már elmondta, ez már a hetedik elnökség, amely a az e-privacy-vel foglalkozik, és még mindig nincsen megoldás, még mindig nincs válasz. Emellett korrekt módon jelezték az, hogy amikor úgy döntöttünk, hogy ezt a fájlt mutatjuk, akkor az Európai Bizottság azt gondolta, hogy ez a GDPR kis testvére. Úgyhogy majd, majd könnyen megoldjuk ezt. Két fő oka volt annak, hogy miért csináltuk ezt. Először is a létező e-privacy irányelvet nagyon eltérő módon hajtották végre, nem korrekt módon, és ezért is kell rendeletet csinálni ebből. A másik ok pedig az volt, hogy azt mondták, hogy az irányelv már nem aktuális. Például egy kiegyenlített szabályrendszert kell, kell kidolgozni minden szereplő számára. És ez volt az háttérben meghúzódó gondolat, és a szélesebb körű kontextus pedig az volt, hogy a GDPR-en belül a, a kommunikáció bizalmi jellegét meg kell óvni, hiszen ez egy alapjog. Úgyhogy aggasztó, hogy a tagállamok nem lépnek előre ezen a területen. Ami pedig azt illeti, hogy az e-privacy kulcsfontosságú elemeire koncentrálunk, a tanács még új aspektusokat vezet be, hogy még megnehezítse a dolgokat. Például az adattárolás kapcsolatban. Hát, hogyha adattárolást akarnak a tagállamok, jó, rendben, akkor hozzanak egy új törvényt, vagy kérjék meg a bizottságot, hogy hozzon létre egy új törvényt, javasoljon egy új törvényt. De nem lehet egy másik jogszabályba bele szuszakolni ezt. Egyes tagállamok ráadásul kivételt akarnak elfogadni a, a kommunikáció bizalmas jellegének védelme alól azt mondani, hogy hát amikor gyermekek szexuális jogaival való visszaélésről beszélünk, akkor ez egy kivétel kell, hogy legyen. Hát ez egy súlyos bűncselekmény, ezen dolgozni kell. De nem lehet ezt egy olyan törvény szabályozni, amely arról szól, hogy a kommunikáció bizalmas jellegét megóvjuk. Hogyha van egy konkrét téma, és van bizonyíték azzal kapcsolatban, hogy valaki egy ilyen bűncselekményben vesz részt, vagy hasonló bűncselekményben, akkor minden tagállamban megvannak erre az eljárások, hogy döntést hozzanak, a, a, a bíró, az ügyész elindítsa a folyamatot. Nem lehet általános kivételt elfogadni, bármilyen okból, vagy semmilyen okból sem, amely a kommunikáció bizalmas jellegét, egy olyan törvényben vagy jogszabályban, amely bizalma, bizalmas jelleget, kommunikáció bizalmas jellegét szabályozza. Bármilyen döntés, amit a tanács hoz, amellett, hogy kriti, bizonyos kritikákat meg kell határozni, oda kell, hogy vezessen, hogy elkezdődhessen a trialógus. De hogyha az Európai Bizottság erre nem hajlandó, akkor a tanács kérhetné ezt, mert egyes esetekben már voltak olyan döntések, ahol adatvédelmi bizottságok vagy biztosok arra jutottak, hogy az e-privacy e, irányelv és a GDPR összefonódásával kapcsolatban illegális dolgok merültek fel, és szerződés, ellen, szerződés szegési eljárásokat indítottak. Lehet, hogy a tanácsnak kell ebbe belemennie és megvizsgálnia, Remélhetőleg végeredményben a tagállamok készek lesznek arra, hogy azt mondják, hogy igen, végeredményben hozhatunk egy döntést az e-privacy-vel kapcsolatban, és akkor egyre több szerződésszegési eljárás merül föl, és akkor legalább talán nyomást gyakorolhatunk azokra a tagállamokra, amelyek nem hajlandók előrelépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szipel asszony. Ön a jelentéstevő, és most Intveld asszony következik, aki szeretne a Renew Europe nevében árnyék jelentéstevőként hozzászólni. Köszönöm szépen. Hát, röviden fogok hozzászólni. Először is azt szeretném vízhangozni, amit már elmondott a jelentéstevő. Nagyon unalmas az, hogy most már két éve várakozunk. 2017. decemberében fogadtuk el az anyagot, és hát nagyon örülök annak, hogyha a tanács átgondoltan dolgozik, de azért ez mégiscsak nevetséges. Egész egyszerűen a tanács nem vállalja a jogalkotói feladatát, és remélem, hogy a bizottság hallja, és itt van. Úgy tűnik, hogy a bizottság, amikor a tanács nem tud megállapodni, akkor visszavonja a javaslatot, de ez nem az jelenti, hogy csak azért, mert a tanács nem végzi el a munkáját, amikor a másik jogalkotási ág megtette azt, akkor a bizottság visszaélhet a hatalmával. Itt nem csak tartalmi kérdésekről van szó, hanem engem az is érdekelne, hogy a tanácsban milyen fajta többsége van ennek az anyagnak. Hogyha a tanács képtelen a Lisszaboni szerződést alkalmazni, és nem képesek szavazni egészen addig, amíg nincs meg a, a teljes többség, akkor azt nem elfogadható. 2017 óta nagyon sok minden történt a világban, és azt is tudjuk, hogy azóta az adatokat hogyan alkalmazzák, vagy hogyan élnek velük vissza. Például a demokratikus választásokra gondolok, Említeném ebből a szempontból a Cambridge Analytica ügyet, és még hogyha a parlament nagyon komoly védelmi mechanizmust épített be, de szerintem még akkor mi sem gondoltuk azt, hogy milyen fejlemények lehetnek, akár csak két éven belül, ahhoz képest, amikor ezt elfogadtuk a parlamentben. Tulajdonképpen mindez csak megerősítette a mi álláspontunkat, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a tanácsban a miniszterek tisztában vannak azzal, hogy mi történik a világban, és hogy valami olyat fognak végre elfogadni, aminek az lesz a prioritása, hogy megvédjük az állampolgárokat, a társadalmunkat és a demokráciát. Köszönöm szépen, Intveld asszony. Most a zöldek nevében Freyer úr fog beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen. ahogyan a kollégák is elmondták, az egésznek az lenne a lényege, hogy az e-privát szférához való jogon keresztül ö, megvalósuljon ez a védelem, ez főként az elektronikus kommunikációban szükséges. Ez tulajdonképpen azt jelenteni, hogy magasabb szintű biztonságot tudnánk garantálni, mert bizony az elektronikus kommunikációt nagyon könnyű lehallgatni, nyomon követni, és hát az a helyzet, hogy a meta adatok az internetes, az internet felhasználásunkkal kapcsolatban nagyon nagy mértékű adat halmazok részét képezik most már, és ez az adatbiztonság az újságírói források kérdéséhez is elvezet, a Cambridge Analytica ügye is ezt mutatja, nagyon egyszerű onnantól kezdve manipulálni az információkat, tehát nagyon fontos lenne az, hogy ezeket az adatokat ne lehessen nyomon követni. És hát az az igazság, hogy nagyon sok a hacker az interneten, de a tanács úgy tűnik, hogy minthogyha az ellenkezőjét gondolná. Masszív módon szeretné csökkenteni az e-privacy irányelvben foglaltakat, tehát ez még inkább a kommunikációs adatok tömeges szintű gyűjtését tenni lehetővé. Ez nyilván az ipar masszív lobbizását tükrözi. Ez pont az ellenkezője, mint amit mi szeretnénk. Cenzor, vagy cenzúra és a privát üzenetek nyomon követése is ide tartozik. Képzeljék el azt, hogy milyen lenne, hogyha a posta kinyitná az ön privát leveleit, és azt mondaná, hogy jó, hát csak kinyitjuk, hogy megnézzük, hogy nincs-e itt valami illegális. Én szerintem ez egy demokráciában elfogadhatatlan, nem hiszem, hogy ilyen társadalomban szeretnénk élni, és ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha kinyitnánk az ajtót, a, vagy biankó csekket adnánk a kommunikációink lehallgatásához. Ez az egész Európai Unió társadalmát érinti, olyan óriási mértékű információ gyűjtésről van szó, ami biztos, hogy aránytalan, és az Európai Bíróság is ezt elfogadhatatlannak, vagy jogsértőnek titulálta, úgyhogy ennek az irányelvnek a szempontjából ezt mindenképpen figyelembe kell majd venni. Mi mindenképpen meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy ne vizezzék fel a jelenlegi védelmi szintet, ezt inkább meg kellene őrizni. Ott vannak az OTT szolgálatok, amelyek amúgy is ott vannak mindenhol, az új kommunikációs rezsimekben is, és hogyha bármi olyat szeretnének megbeszélni, amely az emberek magasabb szintű védelmét jelenti, abban partnerek vagyunk, semmi egyébben. Köszönöm szépen a GUE nevében. Cornelia Ernst következik. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Igen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos eszmecsere, és nagyon örülök, hogy erre most kitérünk, és ezt megtartjuk be. Nem értem, hogy miért pont ezzel a témával kezdjük, de hát jó, legyen, akkor kezdjük ezzel. Az e-privacy-re szeretnék visszatérni. Azt szeretném tudni, hogy miért nem megy előre ez a dolog a tanácsban. Melyek azok a buktatók, amik, vagy azok a kötelékek, amelyek gúspa kötik az előrelépést lehetőségét, és vagy hagyjuk az egészet, és mondjuk azt, hogy csinálunk valami mást, minden esetre erre szeretnék további információt hallani. Aztán még egy alapvető dolog. Egyrészt mindig arról beszélünk, hogy a terrorizmus ellen harcolni kell, a lehető legtöbbet kell tennünk az interneten, a terrorizmus ellen, bűnügyi eh, fellépésre van szükség, ehhez eh, hatalmas adatmennyiségre van szükség, eh, a 40 as adatiparról beszélünk, egyre több az adat, és nekem attól én egy kicsit attól félek, hogy a személyes adatok védelméről elfeledkezünk. Ez nem valami olyan dolog legyen, amit eh, relativizálni kell, amikor is a kódok fel, meg, eh, felbontásáról beszélünk. Ezt nagy problémának tartom. Ez az adatvédelem és az adatok szükséges eh, tárolása közötti aránytalanság engem aggaszt. Egyre nagyobb aránytalanságot látok, és főleg a tanácsban azt látom, hogy nagyon nagy ellentmondások vannak a, például a parlamenti állásponthoz képest ami az ellenőrzést illeti, a, a, a lehallgatást, vagy a, vagy a, folyamatos megfigyelést illeti, mindenféle alap nélkül, válogatás nélkül figyelnek meg emberek, de hol van, embereket, hol van itt az, a, a, az egyensúly? Mit kívánnak kívánnak tenni annak érdekében, hogy mind a kettő megvalósuljon egyrészt a szükséges adat fel, adatgyűjtés, hogyha terrorizmus elleni fellépésről van szó, amit nyilván nem ellenzünk, de a másik oldalon az adatvédelem veszélyes megsérülését látom. Ön hogy látja ezt, hogy miben látja a fontos elemeket? Köszönöm szépen. Most a néppárt részéről következik Drexler úr. Köszönöm szépen. Thank you too. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a um, horvát elnökség prioritásainak bemutatását. Most horvátul fogok beszélni. Svjesni smo mnogih rasprava. Tudjuk, hogy az új jogszabályok kapcsán nagyon nagy viták dúlnak, különösen ami az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletet illeti. Mindaz, ami itt ma elhangzott, mint probléma, egyébként a GDPR bevezetésekor is téma volt. Azonban azt is tudjuk, hogy megfelelő szabályokra van szükség annak érdekében, hogy Mindenki, aki él az elektronikus hírközlés adta lehetőségekkel, a lehető legnagyobb adatvédelemben részesüljön. Ezzel egy időben azonban meg kell teremteni a szükséges biztonság szintjét és az új technológiákkal kapcsolatosan, meg kell akadályozni az esetleges visszaéléseket, különösen fontos ez a kiszolgáltatott társadalmi csoportok esetében, ilyenek a gyermekek, akik szintén egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben használják ezeket az új kommunikációs lehetőségeket. Horvátországban megfogalmaztuk azt az alapelvet, hogy mindenképpen át kell ültetni az ajánlásokat, amelyeket a tanács megfogalmazott az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletről szóló vita során. A kérdésem elsősorban arra vonatkozik, hogy mit tervez a soros elnökség konkrétan, hogy a tanácson belőli belüli blokkot feloldja, és emellett hogyan kívánják folytatni az együttműködést a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel különösen fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a tanácsban csak öten ellenezték ezt a rendeletjavaslatot. Jó, hát azt szeretnénk elmondani a bizottságnak, hogy ha kíván hozzászólni akkor azt tegye meg, de egyébként a bizottság hatásköreire is érkezett külön kérdés ebben az ügyben. Hozzászól? Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy itt azért voltak olyan megjegyzések, amelyek a bizottságra vonatkoznak. Mi a célokat támogatjuk, a kommunikáció a titkos voltának megőrzését. Itt a, a tartalmakra épp úgy gondolunk, mint a metakommunikációra. Másodszorban viszont az, hogy a bizottság nem fog kritikát megfogalmazni a tanácssal kapcsolatban, hogyha túlságosan elnyúlnak a, a fájlok ügyei. Nos, hát mi ezt nagyon sokszor elmondtuk az illetékes munkacsoportban is, hogy jó lenne, hogyha egy állandó és általános megközelítésre jutnának, ez a koreperben egyébként nagyon sokszor elhangzott már, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta kritika, ez alaptalan velünk szemben. Aztán azzal kapcsolatban, hogy a bizottság nem vizsgálja meg az implementációt, az alkalmazást, ez nem igaz. A múlt év során megvizsgáltuk azt, hogy a nemzeti jogban az implementáció a GDPR-ral kapcsolatban hogyan alakul, amennyiben további felvilágosításra van szükség, akkor erre majd rákérdezünk. A tavalyi évben a bizottság vissza akarta vonni ezt a jogszabályt, ez nem igaz, világossá vált a bizottsági nyilatkozatok szintjén is, hogy ez egy fontos fájl számunkra a digitális belső piac szempontjából is, és az elnökséggel együttműködve, és az Európai Parlamenttel is természetesen együttműködve szeretnénk ezt a fájlt megvalósítani. Köszönjük szépen! Viláber úré a szó. A felmerült kérdésekre, megjegyzésekre kérem reagáljon. Najprije Köszönöm szépen. Először is köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönöm a kérdéseket is. Ugye több megjegyzés hangzott el, mint kérés, de mindenért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük az Európai Bizottság által mondottakat is. Nagyon nehéz dossziéról van szó, nagyon nehéz megtalálni a megoldást a nyitott kérdésekre. Nem egyszerű a feladat, és ezt mutatja az is, hogy már az előző hét soros elnökség sem tudott kompromisszumos megoldást találni. Fontos azonban, megemlíteni azt, hogy nincs értelme egymást okolni a kialakult helyzetért, sem a bizottságot, sem a parlamentet, sem a tanácsot nem érdemes okolni. Hiszen mindannyiunknak közös célja van, a közös cél pedig a személyes adatok védelme, a gazdasági növekedés biztosítása, és az, hogy növeljük a beruházásokat. Nem egyszerű megtalálni a gyógyírt erre a problematikára. És az a tény, hogy az előttünk járó hét soros elnökség sem tudta megtalálni a megoldó képletet erre a feladatra, azt mutatja, hogy nekünk is nagyon nehéz feladatunk lesz. Mi azonban a horvát soros elnökség részéről minden lehetőséget megragadunk a helyzet megoldására. A decemberi vita során a tanácsban azt tapasztaltuk, hogy 15 tagállam egyébként már elfogadhatónak tartja a jelenlegi rendelettervezetet, ami egy jó jelzés, és februárban a következő ülésen megpróbáljuk majd megteremteni a szükséges egyensúlyt a különböző álláspontok között. Februárban tehát bemutatjuk majd a kompromisszumos tervezetünket, és a tagállamokkal folytatott párbeszéd során megpróbáljuk elérni a megállapodást, annak érdekében, hogy ebben a rendkívül fontos és nagyon érzékeny pont, témában előrelépés történjen, elmozduljunk a holdpontról. Hát eddig ez sajnos nem sikerült, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk. Az elnökség részéről tisztában vagyunk a ránk váró feladatokkal. Még egyszer köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket, a kérdéseket, és remélem, hogy nem sokára konkrét megoldásokkal tudok ide visszajönni önökhöz. Köszönöm. Pues muchísimas gracias y deseamos que Köszönöm szépen, és tényleg azt reméljük, hogy ez a szemeszter változást fog majd jelenteni, és ténylegesen ezt a fontos ügyet végre el tudjuk indítani. Köszönjük szépen önnek is, a munkatársainak is, hogy eljöttek. Eh, vamos a esperar cinco minutos antes de empezar el... Öt percet várunk a következő napi rendi pont előtt, addig egy picit lehet pihenni. Bien, eh, queridos colegas, vamos a iniciar el... Jó, akkor megkezdjük a 10.3-as napi rendi pontot. Technikai és ö, adatvédelmi ö, problémák Dániában a helytelen elektronikus bizonyítékok felhasználása. Önök igen jól tudják, a 2019-es javaslat, amelyben a Dán hatóságok bejelentették azt, hogy 1700 olyan bírósági határozat létezik, amely 2012 óta hibás elektronikus bizonyítékokon alapszik, hát azért ez eléggé a felháborító, a megbolygató ügy. Ez a az ügy gyakorlatilag még a mai napig lezáratlan. Itt a Libe szakbizottságban a mai napon a Dán Informatikai Politikai Szövetség igazgatójának előadását fogjuk meghallgatni, illetve az adatvédelmi főtisztviselőt és a Dán Nemzeti Rendőrség adatvédelmi osztályának vezetőjét fogjuk meghallgatni. Köszönjük, hogy elfogadták uh, a meghívásunkat ide az Európai Parlament uh, Libe szakbizottságába. Köszönjük, hogy ellátogattak. Először megadom a szót Jesper Lundnak, aki a Dán Informatikai Politikai Szövetség igazgatója. Ő fogja először elmagyarázni ezt az ügyet. Maximum 10 percet adunk. Lund úr, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt van. Um, <clears throat> Tisztelt Libe szakbizottsági tagok, hadd eh, mondjam el, hogy miről van szó. Az információs társadalom szabadsága eh, eh, nagyon fontos kérdés, és eh, hasonló szervezeteink működnek, mint az Európai Unióban. A távközlési adatokkal kapcsolatos témák és az ezekhez való hozzáférés eh, a bűnüldözési szervek részéről az egyik legfontosabb kérdés, amivel foglalkozunk. A telekommunikációs adat pontos konklúziókat tesz lehetővé egyénekről, bizonyos kapcsolataikról, eh, arról, hogy hol laknak, hol tartózkodnak, és merre mozognak. És a telekommunikációs adatokhoz való hozzáférés igen, kicsit lassabban kérik a hozzászólót. Tehát a bűnöldöző szerveknek ezen adatokhoz való hozzáférése felvett aggodalmakat az alapjogokkal kapcsolatban, ezt az Európai Bíróság is említette. Súlyos aggodalom merül föl, hogyha a távközlési adatokhoz adatokhoz hozzáférnek a bűnöldöző szervet, de, de hibás adatokból vagy, vagy hibás következtetéseket vonnak le. Ezen esetekben e, a, e, előfordulhat, hogy rossz e, konklúziókat vonnak le a bűnöldöző szervek, annak ellenére egy precízabb profil. És ez oda vezethet, hogy, ez, hogy ártatlan emberek vádeljárás alá kerülnek. Az, ez, tehát az adat adatokhoz való hozzáférés a bűnöldözési szervek részéről az adattárolási vitában nem igazán merül fel. A telekommunikációs, abból indulunk ki, hogy a telekommunikációs adatok korrektek, mert ezek gépi adatok, gépek által generált adatok, de a hibás adatok megjelenése pontosan ez történt meg Dániában a hibás adatokkal kapcsolatos probléma helytelen elektronikus adatokkal kapcsolatos probléma tavaly merült föl Dániában. Egy vizsgálatra került sor ezzel kapcsolatban, és ez megmutatta, hogy milyen dimenziói vannak. Tíz ezer, több mint tízezer bűneljárás, bűnvádi eljárást, hatással lehetett ezen hibás adatok használata, és számos esetben itt most arról van szó, hogy hány esetben használták ezeket az adatokat, nem arról, hogy hány embert ítéltek el ez alapján. 2019. augusztusában, amikor a digitális hibákkal kapcsolatban felmerült ez a probléma. A telekommunikációs adatok használatára két hónapos moratóriumot rendelt el az illetékes hivatalnok, és ez legalábbis időlegesen megkérdőjelezi az elektronikus adatok használatát a bűnvádi eljárásokban. Mi történt konkrétan? Egy jelentés készült, amelyet a Dán rendőrség rendelt meg erről a problémáról, és Dióhéjban ezek a telekommunikációs adat hibák, ezek a rendőrségében merültek fel, miután átvették az adatokat a telekommunikációs cégektől, és arról van szó, hogy új formatálás alá vetették ezeket az adatokat. És ez a formátum egy timert tartalmazott, és ez kiadta az adatokat mielőtt az új formatálás elkészült volna, és ezért nem voltak átfogóak ezek az adatok, amelyek a rendőrség rendelkezésére álltak aztán különböző geográfiai vagy földrajzi koordináták használata is megzavarta az adatok pontosságát. És A jelentés alapvető eh, hibákat, hiányosságokat eh, vet fel, eh, komplex, elavult és nehezen fenntartható rendszerre utalnak, és ez, az új, ez a formatálási rendszert, ez a Dán rendőrség fejlesztette ki, mielőtt 2018. decemberre előtt nem voltak olyan administratív gyakorlatok, amelyek az kérdéses adatok rendőrségi ellenőrzésére vonatkoztak volna. A egy jelentéssel együtt a igazságügyminiszter azt kérte, hogy foglalkozzunk a problémával, és két héttel később a moratóriumot megszüntették. Úgyhogy ezzel most visszatértünk a normális, a rendes kerékvágásba, ami, a, rend, ami az elektronikus adatok használatát illeti, de nyilván vannak még problémák, például az elavult IT rendszerek alkalmazása terén újakat kell kifeje, kifejleszteni, rengeteg ellenőrzési lépést dolgoztunk ki, és a telekommunikációs adatok hasz, gyakori használata a rendőrségi vizsgálatok során, hát ez még, ezt még meg kell vizsgálni. A bírák és egyéb igazságszolgáltatási dolgozók eh, használtak, eh, eh, kaptak egy tájékoztatást az ilyen adatok felhasználásával kapcsolatban, és információt arról, hogy hogyan jönnek létre az adatok a mobil hálózatokban. Például utalnak arra, hogy a mobil telefonok vagy a mobil eszközök nem mindenképpen kapcsolódnak a toronyhoz, és, vagy az adóhoz, és ezt GPS szintű pontosságot nem lehet elvárni. A rendőrséget és az ügyészséget ezzel vádolták, hogy túlságosan pontosnak hitte a földrajzi koordinációs adatokat. Most jelenleg azon dolgoznak, hogy hát a több mint tízezer esetet újra megvizsgálják, amelyekre esetleg hatással volt a hibás adatok használata. Egy független irányító bizottság hívja fel a figyelmet ennek a task force-nak a munkájára. Ez folyik, ez a munka, úgyhogy erről nem tudok beszámolni, de hadd mondjam el, hogy dokumentál, dokumentálták minden egyes esetben, hogy mire használták az elektronikus adatok, adatokat, illetve további dokumentáció a Task Force munkáját bonyolíthatja, vagy megnehezítheti. Mit, mit tanultunk ebből a telekommunikációs adat botrányból? További értékelésre van szükség a hiba kockázatok elemzésére vonatkozóan. Ez mindenki számára a rendőrség, a, a az ügyészség, az ügyvédek és a bírák számára is nagyon fontos. Kérdés, hogy milyen adatokat lehet tárolni, és mennyi ideig. A, a Dán E, tapasztalat, vagy ez az eset, ez egyedi, és ez nyilván nem fog előfordulni, sem nálunk, sem máshol az Európai Unióban, de vannak más hiba források, hogyha nem korrekt adatokat használnak a bűnöldözési szervek. Erre vet, vet, vet, hívta fel a figyelmet a Dán eset telekommunikációs szolgálat, vagy távközlési szolgálat az elsődleges cél. A, az adatoknak a felhasználása bűn, bűnügyek feltárásában ez egy másodlagos cél, ami nem az eredeti. Nagyon fontos, hogy az adatok pontosságára nagyon odafigyeljünk, ennek figyelmet szemleljünk aztán új mobil hálózati technológiák kidolgozása, az 5G, illetve más technológiák kidolgozása folyik, és ezek már másfél adatokat generálnak, de ez is vezethet szabály, hibákhoz, hogyha nem veszik ezt figyelembe a bűnöldözési szervek, amikor az adatokhoz kívánnak hozzáférni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Sí, muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm, és Krisztián Swanbergnek adnám meg a szót, aki pedig adatvédelemmel foglalkozik a Dán rendőrségnél. Őni a szó, kérem, hogy a problémák megoldására készült terveket ismertesse. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött és itt ismerteti ezt a helyzetet az Európai Parlamentben. Tak for ordet, fru formand, og, og tak for muligheden for at give udvalget en orientering om den såkaldte teledag. Engedjék meg, hogy az úgynevezett telekommunikációs botrányt ismertessem. Ez egy olyan ügy volt, amelyet a Dán rendőrség nagyon komolyan vette, és meg akarjuk oldani a meglévő problémákat. Nagyon fontos az, hogy Dániában a büntetőeljárásokat megfelelőképpen lefolytassuk, és megbüntessük a vétkeseket, illetve felmentsük a zártatlanokat. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk a megjelévő bizonyítékokkal kapcsolatban ezeket a bírósági pereken be kell mutatni. Gyakorlatilag ez a mostani probléma, ez a Dán rendőrségnél az adatok átadásánál történt, nem volt egy megfelelő procedúra az adatok transformációjánál, és gyakorlatilag szisztematikusan nem vettük észre ezt a problémát, és nem megfelelőképpen tájékoztattuk az érintett feleket. Hosszú éveken keresztül, tehát nem voltak megfelelő ellenőrzések, és ezért alakult ki az a helyzet, hogy hibák történtek, és az adatok hibásan kerültek be a bűnvádi eljárásokba. És erről alapvetően a bíróságok, illetve a védőügyvédek sem tudtak. Nézzük most, hogy pontosan mi is jelentette a hibákat. Itt igen nagy botrányról volt szó. Természetesen technikai értelemben nincsen most arra idő, hogy ezt mind elmagyarázzam, mert itt technológiai kérdések is felmerülnek. Ráadásul olyan kollégák kellenének ehhez, hogy részletesen elmagyarázzák a, a konkrét technikai hátterét a dolognak. A Dán jog alapján a rendőrségnek joga van ahhoz, hogy információkat kapjon a telekommunikációs cégektől, egy adott telefonszám, vagy egy adott mobiltelefonra kapott és elküldött üzeneteket egy bizonyos időtartamon belül megvizsgálja. A rendőrség ezeket az adatokat a telefontársaságoktól kapja meg, akkor, amikor ezeket kikéri, és mindezt egy bíró vagy egy ügyész kérésére, illetve mm, külön kérésére lehet megtenni. Miután az adatokat megkapja a rendőrség, nem standard formátumban kapja meg, úgyhogy a rendőröknek ezeket standard formátumra kell átkonvertálnia, és ezeket aztán később az egyes nyomozásoknál fel tudják használni. A formátumok tehát különböző félék lehetnek. Van egy kalkulációs módszer, amelyel ezeket az adatokat átváltják, és a nyers adatok egy-egy tevékenységre mutatnak, ezek lehetnek akár SMS-ek, fogadott vagy küldött SMS-ek, vagy telefonhívások, és amikor ezeket az adatokat a rendőrség megkapja, akkor kétféle dataset van. Az egyik oldalon vannak a nyers adatok, a másik oldalon pedig a konvertált adatok. A konvertált adatok azok az adatok, amelyeket a telefontársaságtól, telekomtársaságtól megkapunk, és aztán mindezt a rendőrségnél felhasználjuk, és összehasonlítjuk az eredeti adathalmazzal is, hogy minél teljesebb körű információhoz jussunk. Nos, ezekben az összehasonlításokban tűnt fel az, hogy vannak különbségek a nyers adatok, adatok és a konvertált adatok között. És hát három oka volt ezeknek az információi, informatikai hibáknak egyrészt az analitikai rendszerenben történt hibák miatt, másrészt pedig a formátum miatt került erre sor. 2019-ben rájöttünk arra, hogy egy szisztematikus hibáról van szó a kommunikációban, mert a nyers adatok és a konvertált adatok között különbségeket láttunk. Az informatikai rendszer hibájára volt ez visszavezethető, illetve az adatok konverziójához. Miért is alakult ez ki? Egyrészt egy timert építettünk be, és másrészt pedig az informatikai rendszer napra készítétele frissülésé is okozhatott ilyen problémát. Van egy olyan stopperóra, amelynek köszönhetően az adatokat minél hamarabb átadják a rendőrségnek. Ez azért volt, mert a nyomozóknak ez nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb meg lehessen állítani az elkövetőek. Ne várjuk meg azt, hogy a teljes rendelkezésre álló adathalmaz konverziója megtörténjen. Tehát ezeket a specifikus adatokat hamarabb megkaptuk, mint a teljes adatcsomag a konverziója megvalósult volna. Aztán ezután küldték át a nagy adathalmazt, de ez nem történt mindig meg. De ez a fajta timer rendszer már nem él azóta, hogy a hibákra fényderült. amikor az informatikai hibákról beszélünk, akkor fontos azt is látni, hogy 2019. júliusában az ügyészség és a rendvédelmi erve, erők megvizsgálták mindazokat az eljárásokat, ahol negatív hatással lehettek ezek a, a hibák. Nagyjából 10.700 esetről beszélhetünk 2012. januárjától 2019. márciusáig terjedő időszakban. Ez a felülvizsgálat még most is folyamatban van, és értékelni kell a megvalósítást is. Vannak olyan esetek, amikor személyeket elítéltek, vagy voltak fellebezési esetek is, ezek természetesen prioritást élveznek a folyamatban lévő ügyekhez képest. Ugyanakkor nem, haláltunk, nem találtunk olyan esetet, amikor ezek miatt, a hibák miatt rossz ítélet született volna. 2019. július másodikán egy task force született, a tízezer eset megvizsgálására vonatkozólag. Ennek az volt a lényege, hogy külső ellenőrzést is végezni lehessen a rendvédelmi szervekkel kapcsolatban. Ennek a külső ellenőrzésnek a feladatával egy jogász professzort, két ügyészt, két bírót és egy főrendőrt bíztak meg. Ez ők alkotják a task force-t, és a lehető megkapják azokat a külső szakértőket is, amely, akikre szükségük van a munkájukhoz, például telekommunikációs szakembereket. Természetesen moratóriumot is bevezettünk a telekommunikációs bizonyítékok alkalmazásával kapcsolatban. Ez 2019. októberéig volt életben. A rendőrség 2019. augusztusában egy külső véleményt, vagy tanulmányt is elkészítetett a telekommunikációs adatok alkalmazásával kapcsolatban, azért, hogy minél hamarabb fel lehessen használni az adatokat ismét a jelenlegi nyomozásoknál. A moratórium lejárta óta viszont ezeket ismét bevezettük, sőt, kialakítottunk egy olyan rendszert is, egy olyan informatikai rendszert, amelyben a telekommunikációs információk felhasználását bizonyítékként meg lehet valósítani. Jó néhány új kezdeményezés is napvilágot látott, amelyeknek a célja hogy fel lehessen használni a bizonyítékokat. Természetesen rengeteg példával szolgálhatnék, de látogassanak el a Dán Minisztérium honlapjára. Itt nagyon érdekes gondolatokat olvashatnak. Vannak például a bizonyítékok megerősítésével kapcsolatos információk, az akkreditációra vonatkozólag, az adatok ellenőrzésére, a minőség ellenőrzésére vonatkozólag mindennek az a célja, hogy azonnal azonosítani lehessen az esetleges hibaforrásokat. A nyomozók kompetenciáit is meg fogják vizsgálni az ügyészségek, illetve a ügyvédi kamarák bevonásával fogjuk ezt megtenni, és képzési programokat is indítunk az ő számukra. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, az eset nagy mértékben megrengette a felhasznált, a nyomozásokban felhasznált adatokat, és nagyon fontos az, hogy az elfogadott intézkedéseknek köszönhetően a jövőben ki tudjuk küszöbölni az ilyen hibákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És köszönjük a magyarázatokat a Digi Home részéről. Most Lotus úr fog hozzászólni. Thank you very much. Um, um, the commission, uh... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság már tavaly nyár óta tud erről az ügyről, úgy értelmeztük első körben a dolgot, hogy Dániában egy technikai problémáról van szó, az IT rendszerek problémájáról, mert az IT rendszerek nem tudták megfelelően konvertálni, bizonyítékkel konvertálni az adatokat olyan bizonyítékkel, amely a bíróságukon felhasználható. Aztán, amikor a külső jelentés elkészült, és nyilvánosan hozzáférhetővé vált, érzékeltük azt, hogy a megfelelő evaluálás és minőségellenőrzési eljárások hiánya egy további problémát jelent. A bizottság úgy értelmezi a dolgot, hogy itt technikai és szervezésbeli kérdésekről van szó a Dán rendőrségnél és a Dán igazságügyben, és ezek nem az Európai Uniós, illetve tagállami szabályozás hiányosságaiból erednek az elektronikus bizonyítékok terén. Tehát nyilván elismerjük azt, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és komoly helyzetről van szó. A bizonyítékok minősége és elfogadhatósága az igazságegyi eljárások során olyasmi, amit a tagállami eljárási szabályok fednek le, és a bizonyítékok felhasználhatóságára és a bizonyítékok minőségére vonatkozó kérdéseket a tagállami bíróságoknak kell megvizsgálniuk. Bizottságként mi nem vagyunk kompetensek ebben a kérdésben, nem tudjuk megítélni azt, hogy a bizonyíték elfogadható-e vagy sem egy bírósági eljárás során, az illetékes tagállami bíróságoknak kell ebben az ügyben dönteniük. Ebben a kontextusban azt szeretnénk elmondani, hogy az EU-s adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelmi irányelv az igazságügyi eljárásokra vonatkozóan nagyon világosan fogalmaz, az adatvédelmet tiszteletben kell tartani, ennek különösen nagy a jelentősége az igazságügyi eljárások kontextusában. Ezt az Európai Bizottság is elismeri. Ezt az elvet alkalmazni kell, Továbbá a monitoring és a minőség ellenőrzés szintén szerepel követelményként a GDPR-ban. Mi bizottságként nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk ennek, de lényegében nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ebben a kérdésben cselekedjünk, mert egyszerűen nem tartozik a hatáskörünkbe az ilyen adatminőséggel kapcsolatos kérdések tisztázása. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az adatok minőségével kapcsolatban kinek van kompetenciája, de természetesen az Európai Bizottságnak egy ilyen ügyel kapcsolatban, ilyen horderejű ügyel kapcsolatban azért valamit mégis kellene válaszolnia. Egy ennyire súlyos ügyben, egy ilyen ö, fejlett országban, mint amilyen Dánia, azért fel kellene hívja ez a figyelmet arra, hogy valamit tenni kellene. Ezzel kapcsolatban megadnám a szót a Renew Europe koordinátorának, és aztán azoknak a parlamenti képviselőknek, akik hozzászólni, akik hozzá kívánnak szólni. Intveld asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. As, uh, author, one of the co Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik társszerzője vagyok annak a parlamenti kérdésnek, amelyre a bizottság nem is válaszolt. Biztos, hogy az Európai Bizottságban van egy külön osztály arra, azokra kérdésekre, amelyeket én magam szereztem, mert so, valahogy soha nem kapok választ. És aztán ide jön a bizottság, és aztán még aggasztóbb dolgokat mond, ahelyett, hogy megnyugtatna. Visszatérnék majd mindjárt a parlamenti, illetve a szóbeli választ igénylő kérdésre is. Persze szeretném tudni a bizottságtól azt, hogy miért nem válaszoltak, de tulajdonképpen nagyon aggaszt engem az, amit válaszoltak. Önök azt mondják, hogy a jogszabálya semmi gond nem volt, egyszerűen a végrehajtással volt gond. Hát ha ez így van, akkor nyilvánvaló, hogy gond van a jogszabályjal, mert úgy tűnik, hogy nincsenek meg a szükséges garanciák. Ha ezek a helyükön lennének, akkor ez az egész eset nem lett volna lehetséges. Nem kerülhetett volna erre az egészre sor. Az adatvédelmi irányelvre hivatkoznak meg a Law Enforcement Directive-re, és azt mondják, hogy bizonyos tagállamok nem hajtották végre a szükséges lépéseket. Hát 2008-ra nyúlik vissza ezeknek a jogszabályoknak a keletkezés, akkor még okostelefonok sem léteztek, de ami még jobban aggaszt az az, hogy az Európai Bizottság az adatmegőrzést egyfajta vallássá emelte. Az Európai Bizottság csak várta a lehetőséget, hogy új adatmegőrzési irányelvere tehessen javaslatot, mi, miután az előzőt az Európai Bíróság elmeszelte, mégpedig nagyon jogosan. Úgyhogy az Európai Bizottság egy új javaslatot akar készíteni, és annak érdekében, hogy az új jog, jog, jogalkotási javaslatot előkészítse, beterjeszthesse, most egy elemzést készít. Én nem tudom, hogy csak nekem van gondom azzal, hogy az Európai Bizottság itt eljár. Hát ez tényleg komolytalan. És ahogy az elnök is elmondta, Dániáról sok minden elmondható, de az, hogy banánköztársaság aztán igazán nem. A világ egyik legszofisztikáltabb országáról beszélünk. Nyilván bárhol lehetnek gondok, de hát a jogszabálynak előre kell látni azt, hogy ilyen problémák felmerülhetnek. Az Európai Bizottság meg úgy tűnik egyáltalán nem foglalkozik a kockázatokkal fittyet hányra. Ami a konkrét Dán esetet illeti, Szeretném megköszönni a két úriembernek, hogy eljöttek ide ma, és válaszolnak a kérdésekre. Nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem, de Svamber úr tényleg azt mondta, hogy nem volt olyan eset, ahol a bíróság esetleg más konklúzióra jutott volna. Ha jól értem, 32 embert bocsátottak szabadon, és hát lehet, hogy vannak olyanok, akik ártatlanul ültek börtönben, de mi van azokkal, akiket esetleg nem sikerült elkapni? Mi van azokkal a bűnözőkkel, akik nem kerültek börtönbe? Lehet, hogy ilyenek is vannak? Jó lenne erről többet tudni. Tehát meg, az adat megőrzés terén még mindig aktívak, de neki láttak a meglévő hibák kijavításának, Elgondolkodtak-e azon, hogy esetleg innovatívabb eszközöket kellene bevetni, ilyen például a Clearview, amely arcfelismerést is használ, az egyik legjobban működő arcfelismerő alkalmazásról van szó. Úgy tudom, hogy az európai rendőri erők is alkalmazzák ezt az, használják ezt az alkalmazást. Az első kérdés az volt, hogy az eredményeket beemelik-e az elemzésükbe. Ez lenne az első kérdésem, tartok tőle, hogy nem. A második kérdésem, hogy milyen következményei lesznek mindennek az Európai Unió rendőrségi együttműködésnek, különös tekintettel az e-bizonyítékra, a az interoperabilitásra, a különböző rendszerek összekapcsolására, és így tovább, mert a Dán hatóság most nagyon adekvát módon válaszolt a felvetésekre, de hogyha ezeket az adatokat megosztják, és a hibák gyakorlatilag behálózzák Európát, eljutnak Európa minden pontjára, akkor nagyon nehéz lesz majd ezt a helyzetet orvosolni. Hogyan látja tehát az Európai Bizottság ezt a helyzetet? Mit gondolnak önök erről? És milyen következménye lesz mindennek az információ cserére, a jogi támogatásra, és a harmadik országokkal, tehát nem EU-s tagállamokkal folytatott rendőri együttműködésre, amelyek hasonló adatmegőrzési rendszerekkel élnek. Aggaszt bennünket ez az egész, mert nem azt mondjuk ugye, hogy a rendőrség ne végezhesse el a munkáját, hiszen a cél az, hogy elfogjuk a bűnözőket, de nem cél az, hogy ártatlan emberek üljenek börtönben és tartok tőle, hogy mindkét téren elbukunk, úgyhogy érdekelne, hogy mi a válaszuk. Köszönöm szépen. Itt van a szakbizottság elnöke is, úgyhogy én még befejezném egy kérdése, és aztán átadom neki az elnöklést. Nem tudom, hogy az ön hazája ezt az ügyet a tanács elő vitte-e, illetve hogy a tanács és a bizottság bármiféle felhívást kívánnak-e intézni a többi tagállam felé, mert az önök példájából kiindulva fontos lenne garantálni különböző eljárásokon keresztül azt, hogy ilyen óriási hibák ne csorbítsák meg több ezer bírósági eljárás hitelességét mert itt a legfontosabb az a józan paraszti ész követése. A jogalkotó mindig a közjó és a józan ész alapjain kell elgondolkodjon. Tehát például a bizonyítékok tisztasága alapvetően fontos az igazságügyi perekben, és amennyiben ilyen komoly ügyekről van szó, hiszen elképzelhető, hogy akár szabadságvesztéssel is sújtottak személyeket olyan bizonyítékok alapján, amelyek nem állják meg a helyüket. Aztán van itt egy másik probléma is, a büntetlenség. Tízezer ügyről van itt szó, Ezekben vannak gyilkossági esetek, vannak pénzmosásbeli esetek, tehát nagyon komoly, súlyos bűncselekményekre is van példa. És elképzelhető az is, hogy esetleg ügyvédek, védő ügyvédek elérhetik azt, hogy akár több ezer vagy több száz esetet semmisnek nyilvánítanak, Főként a súlyos bűncselekmények esetében fontos ez, tehát az emberi élet ellen elkövetett bűncselekmények, vagy pedig nagy a közösséggel szemben elkövetett bűncselekmények, mint a korrupció, vagy a pénzmosás bűncselekményei. És a végső kérdésem elhangzása után visszaadom a szót elnökünknek. Thank you, dear colleague Maite Parasartundua for chairing this part of the session. Köszönöm szépen a kolléganőnek, hogy segített az elnöklésben. And of our guest speaker here, and I continue as I take over. Back to the chair. Hát akkor most folytatom az elnöklést. Jó magam. Breyer úr kért szót, ha nem tévedek. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a mai meghívott taknak, hogy megvitatják ma velünk azt, hogy a Dán botrányból milyen következtetéseket kellene levonnunk. 30 embert kiengedtek a börtönből, hatalmas botrányról van szó, ezzel mindenképpen intenzíven kell foglalkoznunk. Sajnálatos, hogy a soros elnökség nincs már velünk, mert jó lenne azért az ő véleményüket is hallani erről. Ha megnézzük, hogy a bizottság mire jutott, hát nagyon aggasztó dolgokat olvashattunk. Kiderült, hogy az IT rendszerek elavultak, nehéz őket karbantartani, a rendőrségi rendszeren belül egyetlen egy személy felel a karbantartásukért, nincs semmiféle minőségellenőrzés, sokszor túl értékelik az allokációs adatok fontosságát, a bírósági eljárásokban is. Ami a legértekesebb számomra az, hogy milyen konklúzióra jutottak nevezetesen. Azt mondják, hogy a nyomozóknak minőségellenőrzési jelentést kell készíteniük, és nyers adatokat kellene használni, amikor csak lehet a konvertált adatok helyett. Ezek az eljárások amelyeket kialakítottak. Nyilvánvalóan ezek nem elegendőek az összes probléma megoldásához, de azért mégis egy fontos kiinduló pontot jelentenek, és ezeket nem használják a többi tagállamban, még akkor is, hogyha esetleg átvették önöktől az adatokat. Tehát azt hiszem, hogy a levonandó tanulság a következő. A kommunikációs adatok általában véve nagyon invazív eszközt jelentenek a magánélet szempontjából, nagyon nagy a hiba esélye, és ezeknek az adatoknak a gyűjtését és megőrzését csak akkor lenne szabad megengedni, amikor erre feltétlenül szükség van. Igazam van-e, amikor azt mondom, és ezt a Dán kormányhoz intézem ezt a kérdést, hogyha, tehát azt feltételezem, hogy ezt a, az esetet meg lehetett volna akadályozni, úgyhogy a Dán adatmegőrzési szabályt nem hagyják végre. Ugyanis teljesen egyértelmű, hogy ez sérti a, az adatvédelmi jogokat. Az Európai Bizottságnak tulajdonképpen már réges-rég szerződésszegési eljárást kellett volna indítani a Dánia ellen, mert még mindig érvényben van az a törvény. És mivel a legutóbbi eszközt, releváns eszközt az Európai Bíróság elkaszálta, nem lenne érdemes javaslatot tenni egy új megoldásra, egy új eszközre. Az Európai Bizottságot és a Dán kormány képviselőjét kérném, hogy mondják el, hogy ezt az információt megosztották-e más tagállamokkal. Elem, kész, készítettek-e elemzést erről a helyzetről másút, hiszen előfordulhat, hogy más tagállamok is ugyanezekkel a problémákkal szembesültek. Rengeteget beszélünk a biztonsági együttműködésről, de ezen a téren, ahol tényleg emberek biztonságáról van szó, úgy tűnik, semmiféle együttműködés nincs. Nem értek egyet, amikor a bizottság azt mondja, hogy itt nincs EU-s hatáskör. Teljesen egyértelmű, hogy a bizonyítékokkal és az adat gyűjtési adatfeldolgozási eljárásokkal kapcsolatosan nincs elégséges EU-s együttműködés. Tudnak-e magyarázatot adni tehát arra, hogy e botrány kapcsán miért nem cselekedtek még? És ez csak a nyilván, az egy, egyik eset lehet, hiszen csak ez került nyilvánosságra, de lehet, hogy vannak más egyéb hasonló esetek is, amelyekről nem tudunk. Körne, Körner úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A kollégákhoz hasonlóan engem is sokkoltak a történtek, 32 embert bocsátottak újra szabadon. A jogállamba vetett bizalom rendült meg, és a megfelelő igazságszolgáltatásba vetett bizalom, miközben ez az egyik legfőbb, legfontosabb dolog, amely polgár és állam között létezik, ez a fajta bizalom. Egészen alapvető hiba történt, és sokkal az is, hogy az Európai Bizottság milyen kevéssé foglalkozik nyilvánvalóan ezzel az ügyjel. Sajnos ismételnem kell önmagamat, mert a kérdések nem voltak teljesen egyértelműek, vagy mert kicsit szeretném még egyszer hangsúlyozni az elhangzott kérdéseket, tehát nem csak arról van szó, hogy hány embert bocsátottak újra szabadon, hanem talán fontos az a kérdés is, hogy lényegében esetlegesen hány olyan tettesünk van, akit nem sikerült rács mögé jutatni az esetlegesen rossz adatok miatt. Érdekelne, hogy ezzel kapcsolatosan konkrétan milyen információik vannak. A biztos asszony, amikor legutóbb itt járt a szakbizottságban, egyértelműen elmondta, hogy szükség van szerintem adatmegőrzési szabályokra. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli ezt az esetet annak tükrében, hogy az adatok általános megőrzését akarná bevezetni, majd hogy nem idéznem kell Breyer kollégámat, mert szerintem is nagyon nagy szükség van arra, hogy a legszükségesebbre szorítkozzunk az adatmegőrzésben, mert minél több adatot őrzünk meg, annál nagyobb a visszaélés lehetősége, annál nagyobb a hibák lehetősége. Ha belegondolunk, hogy mi lenne akkor, hogyha európai szintű lett volna ez a botrány, egészen más léptékű botránya lenne dolgunk, és ez tényleg ijesztő. Szeretném tehát tudni a bizottságtól, hogy milyen konzekvenciákat vonnak le a jövőbeni jogalkotásra nézvést, és hogy érdekelne, hogy mennyiben sikerült tájékoztatni a többi tagállamot, illetve hogyan sikerült ellenőrizni azt, hogy más tagállamokban nem történt-e hasonló hiba. Köszönöm, Kofod úr a következő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Lund úrnak és Svanberg igazgatónak is, hogy eljöttek ma ide, és beszámoltak nekünk itt a szakbizottságban a történtekről. Dániában ez a botrány nagyon nagy hullámokat kavart, nagyon nagy hullámokat vetett. És bizakodó vagyok, mert olyan nagy baj nem lehet, hogyha be lehet vallani, hogy hiba történt, hogyha belátják az illetékesek, hogy ezen túl változtatni kell. A Dán igazságügyi miniszter is többször beszámolt már itt a szakbizottságban, valamint a tanácsi munkacsoportban is beszámolt arról, hogy mi a helyzet, úgy gondolom ez egy pozitívan értékelendő lépés. De nyilván felvetődik a kérdés, hogy milyen adatokat őrzünk meg, milyen céllal, mire használjuk fel őket, ez politikai szintű kérdés. A kérdésem tehát a következő. Bűnügyekben milyen gyakran használtak fel telefonadatokat, milyen gyakran használják ezeket fel eszközül. Az az érzésem, hogy bűnügyi eljárásokban ennek nagyon nagy jelentősége van, nagyon gyakran élnek ezzel az eszközzel, de jó lenne pontosan tudni, hogy milyen gyakran élnek ezzel az eszközzel. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne adjunk a rendőrség kezébe ez, egy olyan eszközt, amelyek kapcsolatosan a politikai értékelés még nem zajlott le. Köszönöm szépen! Hát azt hiszem, a lista végére érkeztünk. És most újra meghívottaknak adok szót, mert van még 5-10 percünk erre a napi, rendre, napi rendi pontra, úgyhogy azt javasolnám, hogy ugyanabban a sorrendben haladjunk. Lund urat hallgatjuk meg, és utána következik Svanberg úr, aki a rendőrséget képviseli. De lehet, hogy érdemes lenne még először meghallgatni a bizottságot is. Kérem, hogy nagyon röviden ismertessék az Európai Bizottság álláspontját a megvitatott kérdéssel kapcsolatosan. Kérik a szót? Akkor tessék. Uh, köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Megpróbálom a lehető legtöbb kérdést megválaszolni. A parlamenti eh, kérdésre nem kaptak választ, mondták, nagyon sajnálom. Ez arról tájékoztattak, hogy meg fogják kapni a választ holnap, 22-én tehát, és az oka ennek az, hogy eh, ugye bizottságváltásra került sor, sok ügy megakadt, és eh, ennek a kérdésnek a megválaszolása is ide tartozik. Egy másik megjegyzés a következő. Természetesen nagyon aggódunk a helyzet miatt. Nem arról van szó, hogy nem érdekel ez bennünket. Persze aggaszt bennünket a kérdés, de nem gondoljuk, hogy mi az Európai Bizottság, nekünk kellene az Európa, ennek az ügynek a, a, a következtetéseivel foglalkoznunk, mert nem vagyunk ebben kompetensek. A, a, a rendesség, az igazságszolgáltatás, az IT-rendszerek, ezek megha- megvizsgálása, hogy ezek megfelelnek a GDPR-nek, vagy nem. Nekünk az Európai Bizottságnak nem, mi nem vagyunk kompetensek ezen specifikus helyzetben, ami Dániában merült fel. Egy másik megjegyzés. Nagyon sokan utaltak a bizottság az adat tárolással kapcsolatos úgy döntésre, vagy ezt de nem, nem készítünk ilyet elő. Tavaly júliusban az Európai Bizottság, az Európai tan, tanács azt kérte, hogy egy tanulmányt készítsünk a témában, de, ne, de jogszabály kezdeményezés nem folyik az Európai Bizottságban ebben a témában, úgyhogy erre nem tudok mit mondani. Hogyha a jövőben ez megtörténne, akkor a biztonság, az integritás, az adatok minősége, minőségének kérdése szerepelne az anyagban. Erről nem feledkeznénk meg, nyilván szorosan figyelemmel kísérjük ezt a kérdést. Egy másik pont, amit fel akarok vetni, ebben a konkrét Dán esetben azt is el kell mondanunk, hogy Dánia ezt az ügyet megfelelően és helyesen kezelte. Elismerték, hogy ez megtörtént, és ezek a lépések, amelyeket a Dán kollégák itt elmondtak, ezek azt mutatják, hogy történt reakció a, a problémára. Az utolsó dolog, amit említenem kell, a többi tagállammal való adat cserével kapcsolatban, akár hibás adatok továbbadásával kapcsolatban. A, az adatvédelem szóló, tehát a, a, a bűn a bűnügyi eljárásokban az adatfelhasználásra vonatkozó, adatcserére vonatkozó jogszabály eh, szerint eh, itt a Dán eh, hatóság lenne a felelős a hibás adat átadásáért, és ennek a rossz minőségért, és neki kell ezt korrigálni. A, és, és tájékoztatni a többi tagállamot, a harmadik országokat, amelyek ezeket az adatokat megkapták. Ez az ő felelősségük ezt megtenni erre más választ nem tudok adni. Köszönöm, köszönöm szépen ezt a visszajelzést, és akkor először is Lund úrnak adom meg a szót itt a pódiumon. Tessék! Ami a specifikus kérdéseket illeti, a Dán rendőrség helyzetét, nos, ezzel had, kapcsolatban hadd mondjam el, személyesen elmondhatom, hogy én is nagyon meglepett voltam ezen ügyel kapcsolatban. Az, hogy láttuk, hogy a rendőrség hozzá, tehát hogy ezek az adatok hozzáfértek a polgárok személyes adatokhoz, és a telekommunikációs cégek e, itt e, tároltak adatokat, és néha struktúrálatlan formátumban érkeznek meg az adatok. A Dán rendőrség azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos eszköz a rendőrségi munkában, Úgyhogy engem is meglepett az, hogy ilyen, hát elítélendő módon, vagy nem megfelelő módon kezelték az adatokat. Hát ami megtörtént, az megtörtént. A Dán kormány által tett lépések szerintem pozitív lépések, és a Dán kormány mindenképpen szeretné helyre tenni az ügyet, és nyilván tájékoztatni kell erről mindenkit, ez nem maradhat titokban, és ez a telekommunikációs adatokba vetett bizalom erősítését kell, hogy szolgálja. Persze a hiba kockázata továbbra is fennmarad, és akár nemzeti szinten, akár európai szinten ez fontos téma. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, eh, Viszes eh, Svantberg eh, úr következik. Angolul beszélek én is, hogy a lehető legvilágosabban tudjak fogalmazni. Ahogy elmondtam a megjegyzéseimben, bevezető megjegyzéseimben, minden ügyön megyünk, ahol ez az ügy eredményére hatással lehetett, ez a hibás felhasználás, de jelen pillanatig nem találtunk olyan egyetlen olyan ügyet sem, ahol ez a hiba oda vezetett volna, hogy a bíróság helytelen ítéletet hozott volna. Végig megyünk az IT szakértőkkel, a bírókkal, az ügyészekkel, esetről esetre, ez sok időbe telik természetesen, de eddig nem találtunk egyetlen olyan esélyt se, ügyet sem, amelyben hibás döntés született volna emiatt. Most még nem tudjuk levonni a következtetést, mert még folyik a vizsgálat, de eddig nem találtunk Eddig eh, tehát az értékelt ügyek mert eh, nem állapíthattuk meg azt, hogy eh, helytelen döntések születtek. El kell mondanom azt is, hogy ez a hiba a nagy mennyiségű adat miatt merült föl, amikor egy ügyet, egy ügy, ügy, ügyben nyomozás folyik, akkor hatalmas mennyiségű anyag, adat gyűjtésére kerül sor. Nem biztos, hogy hogy a hibás adatok amúgy szerepet játszottak a, a, az ügyekben. Lehet, hogy a nagy adatmennyiségnek csak egy része volt hibás, és ennek nincs, nincs, nincs köze az vizsgált ügyekhez. Remélem, hogy ez így lesz majd. Egyelőre nem találtunk hibás döntést emiatt. Ami azt illeti, hogy hány embert engedtek ki börtönből, ez az a moratóriummal volt kapcsolatos. Két hónapig úgy döntöttünk, hogy nem használjuk egyáltalán semmilyen folyó ügyben ezeket az adatokat. Tehát, hogy akit éppen fogva tartottak, azt elengedték, inkább elővigyázatosnak kellett lenni, aki abban az időpontban nem volt letartóztatás alatt, azt börtönbe vetni, ez ennek az ellentétét, a másik megoldást választottuk. Itt nem hibás döntésekről van szó, hanem arról van szó, hogy a megfelelő elővigyázatosság elvét alkalmaztuk, hogy biztosítsuk azt, hogy senkit ne, tartsunk, ne tartsanak fogva hibásan vagy tévesen. Aztán más kérdések A Clearview szoftverrel kapcsolatos kérdésre nem tudok válaszolni, ez nem tartozik az én illetékességemben. ez egy kicsi politikai vita. Ami a más országokkal való adatcserét illeti, azokat az országokat, amelyek megkerestek bennünket, azokat tájékoztattuk ennek az ügynek a következményeiről és a helyzetről. Tehát mindenkit tájékoztattunk, és természetesen bármilyen egyéb büntetés végrehajtási vagy, vagy bűnüldözési szervel hajlandóak vagyunk együttműködni akiket érinthetett ez az ügy. Kofod úr kérdése, hogy hány esetben használtunk ilyen adatokat 10.700 10 esetben, tehát használtuk adat adat tárolt, tehát tárolt adatokat. Köszönöm szépen, ennyi. Látok még két kezet. Kérem röviden, mert eh, már megy az idő. Intfeld asszony, ön azt mondta, hogy ön tájékoztatott más országokat, amelyekkel megosztottak adatokat, de, de a kérdésem az, hogy most, hogy tudatában vannak, hogy milyen esetleges kockázatok merülnek fel, hogyan értékelik Biztos vagyok benne, hogy a Dán rendőrség is használ adatokat, más országokból kapott adatokat. Felmerül a kérdés, hogy mennyire megbízhatók azok az adatok? Most egy kicsit, mm, hát elővigyázatosabbak? Nem tudom, hogy ebből az ügyből levonhatunk-e következtetéseket más országok adatainak megbízhatóságával kapcsolatban erről nem tudok mit mondani, de ami a szoftver eh, helyzetét illeti, eh, ezt természetesen tájékoztatunk minden országot, eh, amelyel együttműködtünk, de eddig nem sikerült, ne, tehát nem volt olyan ügy, amelyben egyértelműen a hibás adatok miatt egyértelmű, hogy rossz döntés született volna. Természetesen eh, teljes mértékben együttműködünk minden országgal, amelyek eh, Től, eh, amelyeknek adatokat adtunk át, Breyer úr. Hogyha jól értettem az Európai Bizottság válaszát, azt mondták, az adatvédelmi keret döntés szerint minden adat minden, minden olyan partner tájékoztatniuk kell, akik adatot kaptak tőlünk de jól értettem, hogy csak azokkal a kormányokkal álltak kapcsolatban, amelyek önök meg, önöket megkeresték, vagy önök maguktól tájékoztattak mindenkit. Most nem tudok erről konkrét választ adni. Csak amennyiben csak amennyiben hibát találunk, akkor tájékoztatunk mindenkit. Csak, csak, az, csak azért, mert valakivel adatot osztottunk meg, azért nem fogjuk tájékoztatni. De ez a munka folyik, és most mm, a vita arról, hogy, hogy kit kell tájékoztatni, milyen kört. Köszönöm szépen, ezzel ezt a pontot lezárjuk időben, 5 óra van ugyanis, van még egy óránk a következő napi rendi pontra, ami nem más, mint egy olyan ügy, amely zárt ülést, zárt ülésen folyik és a témája pedig az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó elektronikus bizonyítékokhoz való határon átnyúló hozzáférésről szóló megalapodásra irányuló tárgyalások. Képviselők, frakciós tanácsadók képviselői, asszisztensek, libe elnökök, alelnökök, az Európai Parlament e, e, főtitkárának kabinetjének tagjai vehetnek részt e, ezen az ülésen. A többieknek sajnos el kell hagyniuk a termet. Most, mivel erről mindenki tájékoztattunk, akkor most Folytathatjuk a munkát. Köszönjük a Lunt úrnak,